So, dear colleagues, may I ask you to take seat. I welcome again in this second day of our European Parliamentary Week uh, all representatives. Üdvözlök mindenkit a nemzeti parlamentek és természetesen európai parlamenti kollégáimat, valamint meghívott szakértőinket, akik megtisztelnek bennünket az hogy elfogadták meghívásunkat. Azt hiszem nem kell újra elmondanom azt, hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy a parlament közé együttműködés egy újabb tanúbizonyságát eh, tettünk itt. Eh, tehát Remélhetőleg jobb lesz az együttműködés az önök nemzeti parlamentjei és az Európai Parlament között, ez mindkettőnk munkáját segíti, mindenünk munkáját segíti. Ma délelőtt a tematikus ülésekre kerül sor. Két részre osztottuk a ma délelőtti ülésünket, persze eh, Panama Papers és Bahama, eh, Bahama Leaks alapvetően arról fogunk beszélni, hogy milyen következtetéseket lehet levonni mindezekből. A másik pedig a tőkepiacok, illetve a e, pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozások témája lesz. Mivel nagyon sokan vagyunk jelen, valószínűleg nem tud majd mindenki hozzászólni, de minden körünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy minél több mindenkinek szót adjunk. Természetesen mondanom sem kell, hogy a lehető legtöbb nemzeti parlament részéről valaki szót kapjon. Mindenki kettő percet fog kapni a hozzászólására. Körülbelül 20-25 hozzászólás fér be le témánként. Tájékoztatom önöket, hogy a képviselőknek ki kell tölteni ezt a kis kártyát, akik hozzá akarnak szólni. A rózsaszín az első témához, kérem, hogy ezt töltse ki, aki hozzá akar szólni az első témához, és adja oda a teremszolgáknak. Elsőként megadom a szót Benán Langénnek, aki az Európai Parlament pénzmosás, adóelkerülés és adócsalás témájával foglalkozó bizottságának az elnöke parancsoljon. Gentlemen! Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel. Németül folytatnám. Szeretettel üdvözlöm Önöket. Ma az Econ szakbizottsággal közösen ülést tartunk. Négy, ennek keretében négy Szakértőt hallgatunk meg, Mark Pitt professzor az első, aki a Panama iratokkal foglalkozó vizsgálóbizottságban dolgozott, Stiglitz professzorral együtt. Nagyon örülünk, hogy ön itt van, professzor úr, hogy beszámoljon a tudományos tapasztalatairól, ismer- ismereteiről. Ezen túlmenően három jelentős eh, parlamenti képviselő is itt van, Ed Groth, Hollandiából, és egy vizsgálóbizottság tagja, Ahmed Lajouyé, aki a belga vizsgálóbizottság tagja, és Kajan Krajnár, aki az osztrák nemzeti tanács pénzügyekkel foglalkozó bizottságának a tagja. Azt hiszem, ez kiváló alapot biztosít a mai vitánkhoz. Röviden szeretnék szólni a munkánkról is itt a parlamentben. A parlament 2014-ben két speciális bizottságot hozott létre, a TAX 1-et és a TAX 2-t. Ezek célja az volt, hogy a LuxLeaks alapján megvizsgálják az adózási kérdéseket, a tagállamok hatáskörébe tartozó adózási kérdéseket, amelyek nem csak versenytorzuláshoz vezethetnek, hanem ahhoz is vezettek, hogy a nemzetközi nagy cégek különleges körülmények között működhettek. Két jelentés készült, Luxemburg, Írország és Hollandia volt érintett elsősorban. A PANA bizottság a Mossack Fonseca iratok közzététele után jött létre, 2,8 terabájtnyi adatról van szó, itt egy másik szint vizsgálata történik már, nem az aktuális jogszabályok nyújtotta keretek által biztosított adócsalási lehetőségekkel foglalkozik, hanem a korrupcióval, a különböző bűnszervezetekkel és a hozzájuk kapcsolódó adóelkerüléssel. Itt tehát már más a megközelítés. Ezért is gondolom, hogy különösen fontos, hogy munkánk során megvilágítsuk a tudományos szintet. Mark Pét professzor képviseli ezt a vetületet, de meg kell hallgatnunk a többi érintett felet is. Ide tartoznak a civil szervezetek, a tanácsadók, a közvetítők, az ügyvédek, a bankok, és így tovább. El kell gondolkodnunk azon, hogy milyen adó elkerülési lehetőségeket teremtettünk gyakorlatilag nemzetközi léptékben. A Panama csak egy szinonimája annak a jelenségnek, amelynek keretén belül offshore cégekben rejtenek el hatalmas összegeket, az átláthatóság itt a legfontosabb. Nem kis összegekről van szó, eurómilliárdokról van szó, amelyek elvesznek az államkassa számára és ezáltal gyakorlatilag aláássák az ilyen gyakorlatot folytatók a szolidaritást és az igazságosság elvét is. 2016. szeptemberében kezdtük el a munkát. A vizsgálóbizottság egy éven működik, tehát körülbelül most a munkánk közepén tartunk. Egy évig még meghosszabbítható a vizsgálóbizottság munkája. A Lisszaboni Szerződés 226-os cikke lefekteti, hogy az Európai Parlamentnek nincsenek szankcionálási lehetőségei. Bármire is jut a vizsgáló bizottság, ebben eltérünk a nemzeti parlamentektől. Ezért is vagyunk arra utalva, hogy szakértőket hívjunk meg, senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy ide jöjjön a vizsgáló bizottság elé, és um, szankciókat sem róhatunk ki senkire és 2014 óta rostokol egyébként a tanácsnál a vonatkozó jogszabálytervezet. A jelenlegi ciklusban jelentést készítünk, a jövő hét utáni héten Nagy-Britanniában, Máltán és Luxemburgban lesznek üléseink, és mivel különösen fontos, hogy hogyan tudunk együttműködni az Egyesült Államokkal, ott is lesznek konferenciáink. Röviden szeretném ismertetni, hogy jelen pillanatban az Európai Parlament milyen jogalkotási tervezetekkel, javaslatokkal foglalkozik e- ebben a témában. Egyrészt a pénzmosásra vonatkozó irányelv negyedik, illetve ötödik felülvizsgálata, aztán itt van a country by country reporting, valamint a társasági adó alapra vonatkozó jogszabály, a taxa 1 és a taxa 2 követelései ezek, aztán az egyszemélyes társaságokra vonatkozó szabályozás Európában bevezetendő a világszerte már ismert társasági forma, ez jelenleg jegelve van, aztán egyéb más jogszabályok is kész, készülőben vannak, aztán van két jogeset, az Apple Írországban és az Amazon Luxemburgban. Ezek esetében a nemzeti adóhatóságok csak az Írországban, illetve Luxemburgban termelt nyereségre vetnének ki adót. tehát csak az itt létrejött nyereségre vetnek ki adót. Luxemburgban például csak a forgalom 0,5%-át adóztatják meg, Írországban hasonló számarányokat láthatunk. Ezt a versenytorzulást Vesztegár biztos asszony a Apple esetében már megvizsgált, az Amazon és a Starbucks és egyebek is célkeresztben vannak, és Vesztegár versenyjogi biztos úgy döntött, hogy az Apple-nek 13 milliárd adót kell Írországnak fizetnie adóként. Ez csak azért lehet, lehetséges egyébként, mert az amerikai jogalkotásban van egy joghézak, ugyanis az amerikai jogszabályok kimondják, hogy az a nyereség, amely a világ más régiójából öm, offshore cégek révén kikerül, azokat csak akkor kell megadóztatni Amerikában, hogyha ezek az összegek visszakerülnek az USA-ba. Így lehetséges az, hogy az Apple több mint 30 milliárd eurónyi összegeket mindenféle adóparadicsomokban parkoltat, és csak minimális szintű adót fizetett forgalma után, ha az Apple írországi forgalma Európa egészéből, Oroszországból és a közel-keletről származik. Tehát itt gyakorlatilag igen nagy versenytorzulások keletkeznek, ezeket kezelni kell. Nagyon fontos a hatóságok együttműködése, és fontosak a nemzetközi megállapodások is. Tudjuk, hogy csak korlátozott hatásköreink vannak, ugyanis az adópolitika a tagállamok kompetenciája. De meggyőződésünk, hogy mindenképpen növelni kell a nemzetközi nyomásgyakorlást a nagyobb igazságosság érdekében az adópolitikában. Itt tartunk most, és 2017 második felében fogjuk a záró jelentésünket elkészíteni. Jeffe Kofot a szociáldemokratáktól, az egyik társjelentéstevő, és Péter Jezsek a liberálisok részéről, Dániából és Csehországból. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much, uh, Chair Langen. Köszönjük Langen kollega. Első hozzászólónk következik. Mark Pitt professzor, parancsoljon. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much for... Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a kedves meghívást. A, a víz mindig a legalacsonyabb pont felé folyik, ugyanígy a nem tiszta pénzek is a legkevésbé szabályozott országokban keresnek maguknak helyet. A Panama Papers ügyben csak megerősödött bennünk az agyanó, amit már korábban is sejtettünk, vagy tudtunk, mi szerint jogászok ilyen cégeken keresztül a bankok együttműködésével, a bank titokkal, erős szabályokkal rendelkező országokba csatornázzák a pénzüket, ahol nincs igazából ráhatásuk a bűnöldöző szerveknek. Én tudom, hogy miről beszélek, mert svájci vagyok. Mégis az ilyen mindenféle furcsa offshore helyeken, a Liechtenstein, Monaco, a Delaware és Nevada néven ismert visszaéléseket e, e, e, ezek felett szemet hunytunk éveken keresztül adócsalók, offshore adóoptimalizáló cégek, főként a transferározáson keresztül teszik ezt egyébként, de elnökök, miniszterek, elnökök, miniszterek, magas rangú hivatalnokok próbálnak, próbálják eldugni azokat a pénzeket, amit nem mindig legálisan szereztek. Persze vannak a szervezett bűnözők is, drogkereskedők, kábítószer, embercsempészek, és illetve a gyerek prostitúcióval foglalkozót. Kobermeyer könyvére gondolok, ott ezek mind elolvashatóak. A pénzmosás ellen az FATF-ben harcoltunk, és az OECD munkacsoportjában dolgoztam, aztán, illetve az ENSZ élelmiszerprogramját felügyeltük. Többször, ezerszer láttam hasonlóakat, tudom, hogy ezek hogy folynak. Ahogy az elnök úr is mondta, itt nem csak Panamáról van szó. Ez csak egy kiragadott példa, csepp a tengerben, de hát mégis Panamáról is szó van, Panama kapcsán. E, van némi rálátásom a Panama ügyekre. Panama komoly erőfeszítéseket tesz most, vagy legalábbis azt mondja, amit hallani akarunk, de hát a múlt héten a Mossack Fonseca vizsgálatot e, ideglenesen fel kellett függeszteni a legfelsőbb bíróság kérésére, illetve a panamai kormány nem hajlandó újra vizsgálni az Odebrecht brazil építőipari cég ügyét, annak ellenére, hogy 59 milliót fizettek, és ezt is ismerték a döntéshozóknak, 7 milliárd dollár értékű megbízás elnyerése érdekében, de nem hajlandóak ezt kivizsgálni, hát akkor döntsék el önök, hogy Panama komolyan gondolja, hogy rendbe tesz rendet rak a házatáján. Egy globális probléma, ez mindannyian részei vagyunk, hiszen innen indul sokszor, vagy legalábbis az európai jogászok közreműködésével folyik valóban merésznek kell lenni, hogyha szeretnénk megoldást találni erre a problémára. Alapvetően jó úton járunk, ezt be kell, hogy ismerjem. A valós tulajdonos beazonosításáról már sokat, a tényleges tulajdonos beazonosításáról már sokat beszéltünk, ez nagyon fontos adó oldalon adózási oldalon, hogyha automatikus információt szeretnénk, akkor tudnunk kell, hogy kinek a számlájáról van szó, illetve ez fontos a szabályozók, illetve a rendőri szervek számára is. Mégis a status quo-ból nekem hiányzik valami, meg is mondom, hogy mi. A végrehajtást nem veszik komolyan, a szabályozók nem szereznek érvényt a meglévő szabályoknak. Mire gondolok? Svájcban, hazámban például a klasszikus módszer az volt, hogy a jogászok, főként Genfben a Mossack Fonszeszékkel Genfi lányvállalat, lányvállalat vásároltak mindenféle konstrukciókat, de hát nem csak a bankárok, hanem a jogi szakma szereplő is nagyon sokszor részt vesznek ebben, alapvetően pénzügyi szolgáltatókhoz fordulnak ilyen érdekes a tranzakciók végrehajtásáért. Ez a pénzmosás elleni harcban is fontos. Mikor fordul át egy jogászból, mikor lesz pénzügyi szereplő, financial operator? So this pushes us to the question, what should we be doing? Eljutunk ahhoz a kérdéshez, hogy mit kellene tennünk. Először is meg kell vizsgálni azt, közelről, hogy a Mossack Fonseca és hasonlóknak kell alapvetően azok a jogászok, akik velük együtt dolgoznak, akik tőlük termékeket vásárolnak, pénzügyi konstrukciókat vásárolnak, ők a szakmai titoktartásra nem jogosultak, mert nem jogászként járnak így el. Legalábbis nem akkor, amikor a bűnöldöző szerveknek dolguk van az ügyekkel. Tehát a status quo ügyében ezt lehetne megváltoztatni. Hogyha megvizsgáljuk John Stiglitz-el, stiglitz készítettünk egy jelentést, egyébként ez itt elérhető, mindenki kaphat belőle egy példányt, az árnyék gazdaságról írunk ebben. Még egy lépésre tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy globális szinten azt szeretnénk, hogy tényleg érdemi cég nyilvántartások legyenek, ahol valódi emberek, valódi tulajdonosok szerepelnek, nem strómanok, nem a Mossack Fonseca takarítónője mondjuk, aki gyakorlatilag strómanként, eh, állítólagos igazgatóként kerül megnevezésre, a tényleges valós tulajdonosok jelenjenek meg, tehát ki áll a cégek mögött. Ez óriási lépés lenne, nagyon sok technikai részletet kell megoldani, mennyi az a határa, amelytől már mindenképpen ennek a végére kell járni. Igen, ezek a fontos részletek, ezeket meg kell beszélnünk, igenis részletekbe kell menni, ugyanakkor meggyőződésem, hogy az ilyen fajta szabályozás létrejöhet megoldható. Akkor mondhatják viszont önök azt, hogy itt a cég nyilvántartásban ott lesz a rengeteg stróman. De hogyha ez nyilvános lenne, akkor a civil társadalom és a média segítene nekünk, segíthet nekünk abban, hogy valódi tulajdonosok szerepelnek -e itt, és nagyon kínos lenne, hogyha kiderülne, hogy az ott szereplő e, személy e, például analfabéta. Ez lenne az első kocsfontosságú lépés. Ez viszonylag egyébként egyszerű, ez nem a spanyol viasz azért, mégis nem könnyű ezt a gyakorlatba átültetni. Tanácsom önök számára, főként ezen a ponton nagyon fontos, hogy meghatározzák az offshore világának a határait meghúzzuk, hogy álljunk a sarkunkra, még akkor is, hogyha a az Atlanti óceán túloldalánról a populisták ezzel megpróbálnak szembe menni. Much, uh, Professor Pete, for this really... Köszönjük uh, Mark Pete úrnak. Nagyon érdekes előadást tartott. És konkrét javaslatokat is tett nekünk amit bizonyára felhasználunk majd a jogalkotási munkánkban. Uh, goals which I agree are essential. Um, Most pedig Ed Groth úrnak adom meg a szót, aki az adóügyekben vizsgálódó Holland Parlamenti Bizottság elnöke. Kérem, hogy a pink rózsaszín lapot töltsék ki, hogyha beszélni akarnak. Elnök úr, köszönöm. A holland parlament és a holland adóügyi vizsgálóbizottság nevében is szeretném megköszönni azt, hogy meghívtak engem és Arnold Merkiszt, szocialista kollégámat, hogy vegyünk részt ezen a meghallgatáson, illetve ezen az eseményen. A Panama dokumentumok eh, megdöbbentették az egész világot, eh, hogy mennyire eh, elterjedtek ezek a praktikák. A Dán, bocsánat, a holland kormány úgy is döntött, vagy a holland parlament úgy is döntött, hogy kialakít egy vizsgálóbizottságot és egy munkacsoportot. A dolog lényege és a munkacsoport mandátuma az az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen adóstruktúrák léteznek. Meghívtunk különböző szakértőket, a trösztök szakértőit, adótanácsadókat és a holland adóhivatal szakértőit. Ezen közben a holland parlament elfogadott egy új parlamenti eljárásrendet, az úgynevezett mini vizsgálóbizottság eljárásrendjét. Ez azt jelenti, hogy kötelezettsége van a meghívottaknak, hogy megjelenjenek és eskü alatt valljanak, úgy, mint az amerikai rendszerben. Tavaly októberben a parlament többsége elfogadta a vizsgálóbizottság létrehozását. Öt tagból áll ez a vizsgálóbizottság. A bizottság az a trösztökre és Hollandia szerepére fog korlátozódni, hogy Hollandia milyen szerepet játszik az úgynevezett leveles láda vagy postafiók cégek létrehozásában. Megvizsgáljuk azt is, hogy az adó szakértők hogyan végzik a munkájukat, illetve milyen adóstruktúrák jöttek létre. Ahogy önök is tudják, a nemzetközi tőke áramlásban Hollandia jelentős szerepet játszik. Elsősorban a postafiók cégeken keresztül áramlik a tőke. Ezek a cégek Hollandiában nem végeznek valós gazdasági tevékenységet, és önmagában ez legális. A kérdés az az, hogy kívánatos-e, gazdasági vagy társadalmi szempontból, eh, vagy erkölcsi szempontból, hogy ez így folytatódjon azzal, hogy a tröszt ágazatból és az adótanácsadók eh, köréből megkérdezzük a szakértőket, eh, közelebb kerülünk ahhoz, hogy válaszolni tudjunk erre a kérdésre. Tavasszal fogjuk tartani a vizsgálatot a holland választás után, és ezek, ezeket az interneten is nyomon lehet követni. Komolyan akarunk foglalkozni az elkövetkezendő években a különböző adózási struktúrákkal. Az OECD és más szervezetek is értek már el eredményeket, ugyanakkor mindannyiunknak megvan a felelőssége, tehát a nemzeti parlamenteknek is, és azon belül a holland parlamentnek is. Thank you very much. Now next speaker. Köszönöm. Ahmed Ahmed Launay, a belga különbizottság elnöke következik. Köszönöm, elnök úr hatalmas öröm számomra, hogy részt vehetek ezen a munkám. Euh, Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Belgium egy különleges bizottságot hozott létre a Panama papers kapcsolatban, és az adóparadicsomokkal, illetve az offshore struktúrákkal kapcsolatban nagy konszenzus van a belga parlamenten belül, hogy egy ilyen speciális bizottságra szükség van, mert mindig, amikor nemzetközi adócsalás vállalkozásokra került fény konkrét emberek részéről, legyen SwixLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, akármi, ehm, láttuk, hogy eh, Belgiumban rezidens személyek vagy cégek is eh, érintettek voltak eh, a botrányban. A nagy konszenzus hozta létre tehát ezt a bizottságot, ugyanakkor nem az a feladatunk, hogy egy parlamenti vizsgálatot tartsunk, tehát ez nem egy parlamenti vizsgálóbizottság, a hatásköreink ennél szűkebbek. Ennek az az oka, hogy az igazságszolgáltatás nyomoz ügyük, ügyekben, illetve az adóhatóságok is nyomoznak ügyekben, és nem akart a parlament belefolyni, eh, beleavatkozni ezekbe a munkákba, ezért nem állított eh, fel egy vizsgálóbizottságot. Eh, több mint 700 esetet tudunk a Panama Papersből, amely belgákat vagy belga cégeket érint. 239 vizsgálatot folytat az adóhatóság, ezeket, e, e, ezekre várni kell ezeknek az eredményére, és emellett vannak bírósági ügyek is, illetve büntető ügyek is. Van egy CDFO nevű szervezet, amely a gazdasági bűncselekményekkel foglalkozik Belgiumban. Az adóhatóságok, a rendőrség, egyéb nemzeti szervek, szabályozó hatóságok, hatóságok, amelyek a bankokat szabályozzák, eh, tartanak meghallgatásokat. A négy nagy bank eh, szintén eh, vizsgálódik, és ne felejtkezzünk akkor meg a vizsgáló bírókról sem, akik szintén vizsgálatokat és kihallgatásokat tartanak néhány dologról be tudok számolni. Már most látszik a munkánkból, hogy a különböző állami szervek közti koordináció nem megfelelő, ez az adócsalóknak kedvez az adóhatóságok, az igazságszolgáltatás, a pénzmosás elleni szervek, a bankhatóság sajnálatos módon nem adnak egymásnak adatokat. Nyilván ezek a szolgálatok dolgoznak, de nem osztják meg egymással az adataikat, és ezért nem történnek meg a megfelelő fellépések. A második dolog, amelyet mindig megismétlünk, hogy nincsen homogén lista európai szinten az adóparadicsomokról. A belga lista gyakorlatilag változik egyik törvényről a másikra. Szükség lenne az adóparadicsomokról egy európai listára, amelynek révén könnyebb lenne a fellépés az ilyen káros gyakorlatok ellen. A Pider Moszkovicit meghallgattuk, illetve hallottuk a munkánk során, Eh, és eh, ő kötelezettséget vállalt arra, hogy eh, az Európai Bizottság lépni fog. A Nemzeti Bank és egyéb hatóságok nak szintén szükségük van olyan mechanizmusokra, amelyek révén leleplezhetők banki szinten a az adócsalások. A Nemzeti Bankban úgy tűnik, hogy szintén konszenzus van ezzel kapcsolatban. Emellett egy európai hatóságra van szükség, amely fellép a nemzetközi adócsalásokkal szemben. Nyilván a csalók nem ismerik a határokat, éppen ezért a nemzeti szervek együttműködés nélkül nem fognak elérni sikereket. Egy másik fontos pont az, hogy meg kell erősíteni azt a a jogi keretet, amelynek révén a közvetítőket, a bűntársakat is meg lehet szorongatni, az ügyvédi irodákat, adótanácsadókat, akik ebben a, ezekben az ügyletekben szintén nagyon fontos szerepet játszanak. Köszönöm. És Jan Kreinernek adom meg a szót, aki alelnöke az osztrák nemzeti tanácsnak. Chair, dear colleagues. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Ausztriában volt, van egy bank, amely jeles helyen szerepelt a Panama iratokban. Ez egy kis regionális bank, amelyet egy kis osztrák tartomány birtokol a Svájc és Liechtenstein határ mentén. A hatóságok már egyébként is eh, kiemelten odafigyeltek rá, mert eh, nagyon erős kapcsolatokat épített ki ez a bank Liechtensteinnal. A regionális parlamentben volt emiatt egy vizsgálóbizottság, amely megvizsgálta ezt az ügyet. A jelentés a napokban, talán ezen a héten kerül majd nyilvánosságra. Végül a bank vezetősége lemondott, a bank üzleti modellt váltott. A jövőre vonatkozóan nem fognak üzleti kapcsolatokat képíteni adóparadicsomokkal, és a második az, hogy nem fognak kapcsolatokat képíteni offshore jog, joghatóság alá tartozó postafiók cégekkel. A bank szempontjából tehát ez az eredménye az eddigi történéseknek, ami a regionális és a nemzeti parlamentben zajló vitát életé személy szerint azt gondolom, hogy három pillérre kell helyezni a politikánkat a jövőben. Az első pillér az átláthatóság. Fontos kérdéseket érint ez, a nyilvános cégnyilvántartások, a különböző alapítványok és azok tulajdonosai. Ezeket az információkat mind közzé kell tenni. Németországban is létezik az úgynevezett Firmenbuch, ahol az adott vállalatra, de az alapítványokra és egyéb szerveződésekre vonatkozó fő adatok is megtalálhatóak. A másik átláthatóság szempontjából fontos tényező, hogy be kell tiltani a postafiók cégeket, mert azok csak az adócsalást szolgálják, átláthatatlanok, ezeket egyszerűen be kell tiltani. A második pillér az együttműködés. Az együttműködés azt jelenti, hogy megosztjuk az információt egymással, a vállalkozásokra vonatkozóan, az adópolitikára vonatkozóan, már létezik némi nemű együttműködés az Európai Parlament irányelveinek köszönhetően, de érinti ez a közérdekű bejelentők védelmének kérdését is. Közérdekű bejelentők alatt nem csak az újságírókra gondolok, a véleménynyilvánítás eh, és a szólásszabadság eh, értelmében nyilván őket is meg kell védeni, de meg kell védeni a különböző szervezeteken belüli közérdekű bejelentőket is. Nyilván az üzleti titok és védelemre szorul, de hogyha pénzmosásról van szó, akkor az már nem üzleti titoknak minősül, hogyha valaki pénzmosásra vonatkozó információkat tesz közé, akkor mindenképpen védelemben kell, hogy részesüljenek a kormányok és az állam részéről, ahelyett, hogy bíróság elé állítanák őket. A harmadik pillér a az igazságos adózás, főként a nagy multikra vonatkozik ez, ez nem csak az országonkénti jelentéstételt illeti és más egyéb intézkedéseket, amelyek már folyamatban vannak, szerintem harmonizálni kell az adórendszereket. Ezek a cégek nemzetközi szintéren működnek, ezért nemzetközi szabályozásra van szükség rájuk vonatkozóan. És ez magában foglalja az adózás kérdését is. kell megemlíteni a cctv t is. Emellett meg kell vizsgálnunk a multinacionális cégeket támogató, segítő egyéb társaságokat, meg kell vizsgálni azokat a gazdag, jómódú személyeket, magánszemélyeket is, akik nem adóznak megfelelően. Emellett a könyvvizsgálati szabályokat és európai szintre kell emelni, nem szabad magánkézben lévő alapítványokra hagyni a normák kidolgozását, hiszen ők maguk is elismerik, hogy a normáik, az általuk kidolgozott normák nem képezhetik az adózás alapját. És végül látni kell, hogy nyilván vannak a világnak olyan részei, amelyek ennek a három pillérnek eleget tesznek, lesznek olyanok, akik nem, -e, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy mégiscsak egy offshore területen található postafiók cégben akarja elhelyezni a pénzét, akkor ezt meg kell adóztatni, GDP arányosan, ez azt jelentené, hogy 35-45 százalék közötti adókulcsot kellene alkalmazni az ilyen pénzek esetében. Ezzel lehetne megakadályozni, hogy pénzmosásra kerüljön sor, vagy ilyen postafiók cégekben helyezzék el a pénzt. Lehet, hogy viszonylag radik, lehet, hogy igen, csak radikálisnak tűnik egy-egy gondolat az elmondottak közül, de szerintem teljesen egyszerű a dolog. Hogyha az ember a szabályoknak megfelelően cselekszik, akkor nem fizet, hogyha a tiltott területeken helyezi el a pénzét, akkor meg fizesse ezt meg. Köszönöm. No, please. Köszönöm. Bernának adom vissza a szót. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most itt a lehetőség, hogy vitát, eszmecserét folytassunk a négy előadónkkal, főként már Pete professzorral, aki József Stiglitzel nemrégiben egy vizsgálatot készített az árnyékgazdaságról, és nagyon jó, mélyreható javaslatokat dolgoztak ki közösen. 13-an jelezték, hogy szót kérnek, eredetileg úgy terveztük, hogy három nemzeti parlamenti képviselőnek adunk szót, és utána egy európai parlamenti képviselőnek, és így tovább. Most már 14-nél tartunk egyébként. Hat nemzeti parlamenti Hat, nyolc nemzeti parlament és hat európai parlamenti képviselő kért szót eddig. Szerintem éppen ezért rugalmasan kezeljük az imént ismertetett szabályt. Általában két percet adunk ilyenkor a felszólalóknak. Egy máltai képviselő kap először szót, Jason Azzopárdi. Parancsoljon. Thank you very much. The Maltese president... Köszönöm szépen a máltai soros elnökség hat hónapja büszkeséggel tölt el bennünket, és sokan azt mondták, hogy Málta és Európai Uniós tagsága kudarc lesz. Ezért olyan kínos számunkra, hogy a soros elnökségre a Panama Papers botrány egy ilyen sötét árnyékot vetít, így tehát kétes eh, megtiszteltetés számunkra az, hogy ezzel kell foglalkoznunk, főként, hogy egy miniszterünket is eh, belengi ennek a botránynak a eh, zárnyéka. Then the minister concerned had and more resources than he could ever legally miniszteri fizetéséből ennyi pénzre soha nem tehetett volna szert, tehát még akkor is, hogyha minden hónapban a fizetésének az egészét félretette volna. Világos, hogy mi motiválta őt abban, hogy az uniós jogszabályokat kiátsza, és hogy offshore adóparadicsomba csatornázza a pénzeket. Soha nem látott utcai tüntetésekhez vezetett ez. Az érintett miniszter az EU Energia Tanács elnök ként látja a feladatát, ami egész egyszerűen botrányos, e, európai szinten is megszégyeníti Máltát. Az egyetlen igazi vitát, amikor lefolytatták, akkor e, egy parlamenti vizsgálatot, vagy a vizsgálatot nem indítottak. Vajon a pénzügyminiszter miért nem e, vett részt a múlt heti Eh, tanácsi ülésen, ahol pont erről a témáról tárgyaltak. Megfelelő follow-up nélkül eh, a Panama ügyek vizsgálatával vajon az érintett miniszter eh, együttműködik-e? Éppen ezért az, hogy a máltai, jelenlegi máltai kormány nem tesz semmit, három év alatt ötször cserélték le a rendőrfőkapitányt. Egyetlen egy üzenetet lehet ebből kiolvasni, egy nagyon szomorú üzenetet. A korrupció és a pénzmosás ellen nem lép fel ez a máltai kormány, sőt, alapvetően segítik ezt, és lehetővé teszik, hogy tovább virágozzék mindez Málta szigetén. Köszönjük szépen! Február 19-én, 20-án fogunk Máltában megbeszéléseket folytatni a kormány tagjaival, az ellenzékkel is, de, ügy, de ügyvédekkel, NGO-kkal, újságírókkal is. A program már elkészült nagyjából. Egyébként a máltai pénzügyminiszter, aki az ECOFIN elnök posztját jelenleg betölti, szintén ott lesz és egyeztet velünk. A második a listán Michel André asszony a francia szenátusból. Frau Bitte, please. Monsieur le Président. Elnök úr. Üdvözlöm mindennyiüket! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek és részt vettek ebben a fontos vitában. A az adócsalás és adóelkerülés elleni nemzetközi harc olyan téma, amely évek óta foglalkoztatja a francia szenátust is. A Panama Papers ügyben nagyon gyorsan reagáltunk. 2016 májusában már meghallgatást tartottunk, a legnagyobb francia bank is érintett volt ebben az ügyben. A célja ennek az volt, hogy megértsük, hogy hogyan lehetett elkövetni ezt az adócsalást, bár 2009 óta volnak erre vonatkozó szabályok. A pénzügyi rendszerbe vetett bizalom megingott, az OECD legfrissebb normáit nem ültették át a gyakorlatba, gyakorlati eredményt ezek nem hoztak. en particulier grâce au service de régularisation fiscale le STDR mis en place par l'administration fiscale française. Francia adó hivatal erre vonatkozóan új szabályokat vezetett be. 2013-ban állítottak fel egy teljesen új szervezetet, azóta 6,3 milliárd euró értékben hajtottak be plusz adókat. A nemzetközi együttműködés ugyanakkor a banki szabályozók között nem működik, konszenzus ezügyben a szabályozók között nincsen, hogy milyen fajta információt kellene megosztaniuk, illetve az európai szinten ez pontosan hogyan működjön. Az európai szabályozóknak ezt tisztázniuk kell, ez elengedhetetlen, és valóban az adóparadicsomok listáját is európai szinten meg kell állítani, ahogy azt Moszkovici biztos úr is vállalta. Az Európai Parlament Panama Papers vizsgáló bizottságának munkájával kapcsolatos dokumentumok a francia szenátus honlapján is megjelenik. Oda kell figyelni a nemzeti parlamentnek, parlamenteknek arra, hogy az adó csalás ellen fellépjenek. 2011-ben Franciaország és Panama közötti adómegállapodást éppen ezért elutasítottuk. Vielen Dank, Frau André. Als... Köszönjük szépen André asszonynak. Joachim Possz a következő német Bundestagtól. Tessék! Kedves kollégák! Európában most már válaszúthoz érkeztünk az adó elkerülés, adócsalás kérdésében nem igazán tudunk hatékonyan fellépni, Európa ugyanis megosztott. Vannak védelmezői az adócsalásnak és adóelkerülésnek Európában. Theresa May tartozik ide, Dijsselbloem úr, vagy mások is, szociáldemokraták is többek között. Ők védelmezik az adóelkerülést, az adócsalást, amíg ezt a helyzetet nem sikerül orvosolni, kedves kollégák, itt Európában. És amíg nem sikerül a Benelux államokat, Máltát, Ciprust változásra bírni, addig nem jutunk előre ebben a kérdésben. Nyilván a populisták erősödnek ennek köszönhetően, és nem tudjuk felszámolni ezeket a gondokat. Világos tehát, hogy nekünk is személyes felelősségünk is van mindebben, sajnos az én pártcsaládom tagjai is sem tudnak felnőni a feladathoz. Jan Kreiner e, Egyetértek egyébként, hogy nincs legális, racionális oka annak, hogy valaki postafiók céget alapítson, úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy betiltsuk ezeket a postafiók cégeket. A harmadik dolog, többek között Málta révén is, de nem csak Máltát sorolhatjuk ide, hanem Luxemburgot is, Hollandiát is. EU alapító tagállamokról van szó. Nem jönnek létre a szükséges fekete listák, amelyek az adóparadicsomokat sorolják fel. Szükség van ezekre a fekete listákra, és még akkor is, hogyha ezekre EU-s tagállamok is felkerülnek. Amíg ezeket nem sikerül megoldani, nem is kell tovább folytatnom azt, hiszen mindaddig egyszerűen az adóelkerülésben, adócsalásban nem tudunk hatékonyak, eredményesek lenni, és mindaddig nem tudunk a tisztességes európai adófizetők érdekében fellépni. Ide tartoznak a vállalkozások, a KKV-k, magánszemélyek is. Egyszerűen azokat segítjük, akik eurómilliárdokat használnak fel arra, hogy más üzleti modellt használjanak, alkalmazzanak és ezzel megkerüljék a szabályokat. Ennek véget kell vetni. Köszönjük szépen, Possz úr! A bizottság által elénk terjesztett delegált jogi aktust a múlt héten Strasbourgban minősített többséggel elutasítottuk, ez a fekete listákról szólt, úgyhogy mi is ugyanezt a hozzáállást követjük, amit ön itt az imént vázolt. Most a szabályok értelmében az Európai Parlament egyik képviselője következne. Péter Zémon az első, aki jelezte, hogy felszólalna, aki Németországi német európai parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Rögtön ott is folytatnám, ahol poszkolléga kolléga a német Bundestagból abba hagyta az imént. Európában nem csak az a baj, hogy mások itt gondot okoznának, és mások itt adót, adót elkerülnek. Elhangzott a TAX vizsgálóbizottságban is, hogy mi európaiak okozzuk saját magunk számára a problémákat, mert nem sikerül megadóztatnunk a pénzt, mielőtt az Európa területét elhagyna. És sajnos igaza van az életőnek, aki ezt mondta a szakbizottságban, és az a baj, hogy sokan itt most jelen vannak, akik olyan, haza, olyan tagállamokból érkeztek, amelyeknek az üzleti modellje pontosan az, hogy adóparadicsomot csináljanak a saját országokból. Hát, hogyha a máltaiak nem akarnak ebben részt venni, maradjanak Máltán. Itt nem pártcsaládokról van szó, Egyszerűen arról van szó, hogy Európa széttöredezik, hogyha nem sikerül a szolidaritás útjára visszatérni. Ennek semmi köze ahhoz, hogy nem akarunk adóversenyt. Hogyha egyes országok lehetővé teszik, hogy multinacionális cégek kevesebb mint 1 százaléknyi adót fizessenek, miközben a többiek fizetik meg ennek az árát, akkor Európában gond van. Ezért minden ország parlamenti képviselőjének feladata, hogy ha Európát egységesen egységesnek akarjuk megtartani, akkor nyomást kell gyakorolnunk a jogalkotókra, és az első lépés ehhez az lenne, hogy az automatikus információcserét az Európai Bizottság irányába is megvalósítsuk adókérdésekben, mert a tagállamok ez ideig nem hajlandóak az Európai Bizottságnak, amely a szerződések őre továbbítsa a szükséges információkat azért, hogy a bizottság fel tudjon lépni a szervezetadó elkerüléssel szemben támogassanak bennünket abban a harcunkban itt Brüsszelben, hogy ezen változtassunk, mert csak akkor tudjuk ellátni a megfelelő feladatainkat Európában. Köszönjük szépen ezt a rendkívül szenvedélyes felszólalást. A PANA szakbizottságból már ismerjük az ilyenfajta felszólalásokat. Mielőtt megadnám a szót a többi felszólalónak, kérdezem a szakértőket, hogy szeretnének-e már most reagálni erre az első négy felszólalásra. Pete professzor? Ez csak nagyon röviden, nagyon imponáló, hogy nem csak másokra mutogatnak, nem csak mást hibáztatnak, valóban mindenkinek a hibája, és itt kell kezdeni. Lehetővé tesszük, hogy egyáltalán létezzenek ezek a helyek, az Európai Unió nem halad jó úton. Vannak itt különbségek, ugyanakkor vannak komber nönciek is ezügyben, például a tényleges valós tulajdonos beazonosítása ügyében a cégnyilvántartásban nagyon nagy előrelépést értek már el az ilyen struktúrákat nem tiltanám be, eleve átláthatóságot szeretnénk. Hogyha már átlátható a rendszer, akkor nem lesz, hogy szerintem ezek vonzók, úgyhogy már ez önmagában elretentő erejű lenne. Köszönjük, parancsoljon, Kraut úr. Denk dat eh, Nederland inderdaad een... Eh, Igen, úgy vélem, hogy Hollandia Onze minister Jeroen Dijsselbloem heeft gezegd, uh, Nederland was... Azt hiszem, hogy Hollandiának is eh, ebben fel kell válni a felelősségét. A jövőben mi szeretnénk a megoldáshoz hozzájárulni. Ez egy olyan hozzáállás, amely most már Hollandiában más, mint néhány évvel ezelőtt. Sokat változott tehát a helyzet. Emellett eh, az előző évtizedhez képest rengeteg intézkedést, lépést tettünk az adóelkerülés ellen. Hollandiában a parlament sokat tett azért is, hogy megnehezítse a postafiók cégek működését. Vannak különböző tervezetek, javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az agresszív adóstruktúrákat, a rájuk vonatkozó információkat közzétenni, Emellett a büntetések, a büntetések összegét is emeljük, de nyilvánvaló, hogy még hosszú út áll előttünk. Köszönjük szépen! Kéri valaki más a szót, vagy inkább megvárják a többi felszólalást? Tessék! Elnök úr, tényleg csak nagyon gyorsan. Valóban először az Európai Uniónak a saját házatáján kell rendet rakni, mielőtt úgy tenne, hogy megvédjük a saját adóterületünket és a közpénzeket a külső veszéllyel szemben, mint hogyha a kívülről érkezne ez a fenyegetés. Második, a LuxLeaks ügyben eh, eh, van, akik azt mondják, hogy ez nem klasszikus adócsolás. Igen, de mégis olyan mechanizmusok ezek, amelyek miatt nem folynak be a pénzek az államkincstárba, tehát a nemzeti adókivételek is nagyon károsak, és amelyek létezhetnek máshol. Úgy érzem, hogy az adózás, a cégek adóztatása terén nagyon sokat tehetünk, hiszen egy olyan adóverseny alakul ki az adó tagállamok között, amely az államkincstárok bevételeit ből Tehát az adó optimalizáció, adó elkerülés terén kell felépni, hogy minden tagállam valóban szuverén adópolitikát folytathasson. Köszönöm. Két másodpercben tényleg csak. Először is a fekete lista az jó. Nekünk is segített. Azzal fenyegettek bennünket, hogy szürke listára kerülünk, és így civilizáltabb országgá váltunk. Most pedig az automatikus adatcserében is eh, részt veszünk, tehát ez jó dolog. Nem mindig értek egyet eh, Jövőm hozta, de ma száz százalékig egy véleményem vagy. Vielen Dank. Der nächste... Köszönjük szépen. A következő felszólaló Miguel Tiago, aki a portugál nemzetgyűléstől érkezett hozzánk. Hol van az úr? Tessék. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu uh, gostava de partilhar também. Um, eu sou Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Köszönöm. Manuel Tiago vagyok, a Portugáliából, és részt vettem a pénzügyi rendszerrel kapcsolatos vizsgálóbizottságban, sőt, az már a harmadik vizsgálóbizottság volt, amelyben részt vettem. Mi a közös nevező tehát? Nos, az adóparadicsomok olyan országok, amelyeknek az adórendszere, eh, fogalmazzunk így, hogy enyhébb, mint a miénk, és ez nagyon tetszik a nagy tőkének, e, és azoknak, akik pénzmosással akarnak foglalkozni. Nyilván a vesztesei mindennek az egyes európai országok. Egyesek azt mondják, hogy az offshore az egy idegen test a kapitalizmusban, ami nem része a normális kapitalizmusnak, de valójában az egész rendszer működésének integráns részei az offshore cégek, és most én nem akarok moralizálni itt, de az offshore egyszerűen része a kapitalizmusnak. Finális finais das contas concedem offshore. Az offshore-okhoz való pénzmozgások, azoknak a, tényleges tulajdonosainak az azonosítása, az olyan lenne, mintha a tolvajoktól kérnék, hogy álljanak át rendőrnek. A bankok nem, szintén nem ilyet tesznek bejelentést az offshore tevékenységekről. Aha, elhangzottak itt javaslatok, például fekete listák. Egyébként minden egyes országnak van saját fekete listája, ami baj, mert egy közös kéne. Nem olyan nehez, nehéz megoldást találni egyébként ezekre a problémákra. Úgy látom, hogy a politikai akarat hiányzik mindehez. A a cégeket ott kell megadóztatni, ahol az érték keletkezik, és nem pedig ott, ahol be vannak jegyezve. Emellett erősen meg kellene adóztatni a pénzügyi transfereket, amelyek az offshore helyek felé irányulnak. Bármelyik ország meg tudná ezt tenni. És ne magáncégek végezzék el a pénzügyi rendszer auditját, mert valójában az auditorok azoknak a zsebében vannak, akik fizetik őket. Most a görög nemzeti parlamenttől érkezik a következő felszólalunk, Atanázion úr. Tessék. Köszönöm. Τίποτα καλύτερα από αυτό που a Panama Papers-ről készítettem egy bevezetőt, de igazán nagyon sokat nem tudok ahhoz hozzátenni, amit Posszúr a Bundestagból mondott. Pitúr azonban meggyőzött engem arról, amikor azt mondta, hogy hibás a megközelítés, mert valójában mi el rejtjük magunk elől az igazságot. Ő kifejezetten alkalmazta azt a kifejezést, hogy piszkos pénzek. Hogyha most nem a Panama Papersről beszélnénk, akkor és nem a, konkrétan a piszkos pénzekről, akkor szóba kéne hozni az Apple-t és az Amazon-t is amelyeknek egyébként van köze a Panama Papers ügyhöz is. Én egyébként újságíró voltam 40 évig. ha θα μπορούσαμε να συζητήσουμε... És a piszkos pénzeken kívül nyugodtan beszélhetnénk a piszkos bankokról is. Milánóban zajlik egy tárgyalás, és jó lenne meghallgatni az olasz igazságügyi szerveket. A Bloomberg múlt héten szintén megjelentetett egy cikket e, ezekről az ügyekről. Nem lehet csak a Panama e, dokumentumokról beszélni, és nem beszélni arról, ami Milánóban történik, vagy e, a, arról az ügyről, amiről a Bloomberg a, múlt héten írt. Egy a Deutsche Bank 10 milliárdot nem vitt fel a könyvébe, e, a számvitelébe. Amikor az Európa legnagyobb bankja megfeledkezik 10 milliárd dollárról, akkor e, na, nem lehet csöndben maradni, némának maradni. Hogyha hogyha a mai témánk a piszkos pénz lenne, Pete professzor, akkor igazándiból beszélnünk kellene a Volkswagenről is. Az egyik tisztviselőjüket az Egyesült Államokban letartóztatták most le vagyunk maradva az Egyesült Államok mögött akkor, amikor a szennyezésről beszélünk, miközben a szennyezést ezek szerint csak az Egyesült Államokban üldözik, itt meg nem. Köszönöm, elnézést kérek, túl sokat beszélek valóban, de még 30 másodpercre lenne szükségem. Én nem makacskodom, csak még egy dolgot hozzátennék. Pitúr azt mondja, hogy találkozott Stiglitz úrral, és beszéltek az árnyék gazdaságról. Én azt is remélem, hogy eh, megemlítették az államadóság problémáját az Európai Unióban, mert eh, tegnap eh, én említettem Stiglicet is, és Paul Krugmant is, és Dombrovskis biztos gyakorlatilag elutasította mindenfajta megfontolás nélkül azt, amit mondtam közben. Nagyon köszönöm. Két percben állapodtunk meg, a legtöbben be is tartották, Köszönöm szépen. Február 9-én a PANA szakbizottság következő ülésén a különböző bankokat fogjuk meghallgatni. Úgyhogy ezen az úton haladunk. A, a Deutsche Bank még nem szerepel a meghallgatandó bankok között, de a, az egyik bankszövetség vezetője ott lesz. Márt van der Laan a következő a holland szenátusból tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam meg a szakértők előadásait. Szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, amit hallottam, de egy friss fejleményről nem szóltak. 2016. október 11-én az Európa Tanács közgyűlése elfogadott egy határozatot a Panama iratokból levont tanulságokról. Én jogi szakvéleményt készítettem a szövegtervezettel kapcsolatosan. Ebben szerepelt egy a részemről, miszerint az Európa Tanácsnak nemzetközi szabályokat kellene az OECD-vel együtt kidolgoznia, hogy lehetővé tegyék a különböző adóparadicsomban működő cégek közvetlen adóztatását. Ezzel megszűnének a jogi akadályok a, ezek megadóztatása előtt. Mit gondolnak a szakértők erről a javaslatról, amelyel az adó elkerülés és az adócsalás ellen felléphetnénk? Köszönöm. Köszönjük szépen. Az Európai Parlament részéről most Louis Michel kollégát hallhatjuk, Belgiumból tessék. Oui, monsieur le président. Igen, köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani hozzászólóknak. Egy kicsit konkrétabb területre terelném a vitát, persze a jelenséggel kapcsolatban elhangzottakkal egyetértek, ugyanakkor úgy érzem, hogy nincs meg a politikai szándék arra a tagállamokban, hogy megoldódjon ez a kérdés. Hiszen alapvetően végső soron ez politikai szándék kérdése. Konkrétan a kérdésem, milyen információhoz jutottak a due diligence, a közvetítők részéről a due diligence elvárások egyében a nemzeti szerveknek kell e, ennek érvényesülését ellenőrizni, de csak elkövetett visszaélések esetében, vagy általában upstream módon. Az Európai Financial Intelligence Unit elméletileg a pénzügyi, pénzmozgásokat európai szinten jobban kellene, hogy ellenőrizze határokon átnyúló módon. Önök véleménye szerint, ugye ez az amerikai FATKA modelljét próbálja lemásolni présents à l'étranger. Croyez-vous tehát Amerika is a kívülről és külföldről és külföldre áramló pénzeket próbálja ezzel figyelemmel követni. Önök szerint Európában ez működik? Többen beszéltek, a következő kérdésen következik arról, hogy a svájci jogászok arra hivatkoznak, hogy szakmai titoktartás miatt nem adhatnak ki adatokat, talán egy kicsit visszaélnek ezzel. Szeretném, hogyha elmondanák, hogy önök hogyan definiálnák, és erre egyébként az egyik úriember már eh, kitért, tehát az adó optimalizáció, az adó elkerülés és az adócsalás definíciója önök szerint micsoda, hogyan lehet ezeket egymástól elkülöníteni, hiszen nagyon gyakran az adó optimalizálás, adó elkerülés és az adócsalás között igazából nincs nagy különbség, hiszen az egyik vezet a másikhoz, hogyan lehet az illegális és a legális, a jogszerűtlen és a jogszerű között pontosan meghozni a határvonalat. Jelenleg ez nem történik meg, ez elfogadhatatlan. Köszönjük. A két legutóbbi felszólalón konkrét kérdéseket tett fel, úgyhogy kérném önöket, hogy válaszolják meg azokat. Pete professzor, ön kezdi? Tessék. Um, akkor angolul beszélek. Egy kérdés nagyon konkrét volt a 13-as kérdéshez tartozik, amit előzetesen megkaptunk svájci ügyvédek Genfben. Hogyan lehet, hogy ilyen sok svájci ügyvéd den keresztül vezet az út Panamába? Ne felejtsék, a Panama Papers az egy random példa, és ezen egy kicsit beleláttunk az árnyék gazdaságba, e, és ennél sokkal többről van szó, de érdemes volt, érdekes volt látni, hogy hogyan működtek. És e, ez igazándiból aláhúzza mindazt, amit én mondtam, hogy meg kell különböztetni a hagyományos jogi munkát e, attól, hogy a jogászokból, illetve az ügyvédekből pénzügyi szereplők lesznek. És e között egy nagyon kényes szürke zóna van, tehát lehet, hogy valaki ügyvédként magánál tart letétet, az ugye hagyományos ügyvédi munka, az szabályos. De ha offshore cégek számára struktúrákat hoz létre, és bankszámlákat nyitogat, akkor én erre azt mondanám, hogy az már egy pénzügyi tevékenység. E, a jelenlegi svájci értelmezése a szabályoknak az, hogy ez nem pénzügyi tevékenység. A svájci parlamentben ezt felvetették, és a svájci parlament egyelőre nem akarja ezt megváltoztatni. E, erről van szó a 13-as kérdésben. E, én inkább arra bátorítanám önöket, hogy erősen vizsgálják meg, hogy az önök országaiban hogyan alakulnak ezek a dolgok, és hogy az EU irányelv valóban eh, ténylegesen megkülönbözteti -e ezeket a tevékenységeket. Tennék még két megjegyzést. Egyetértek a görög kollégával, eh, valóban itt tágabb témáról van szó, és eh, ez szól pénzmosásról, adókról, sőt, valószínűleg még más kérdésekről is aztán fekete listák készítése, erről itt többen is beszéltek, és önök kicsit nehéz helyzetben vannak, mert folyamatosan arra kell, hogy rájöjjenek, hogy önök is a probléma részei, mint egyébként mi is és ez nehézséget okoz, hogyha valaki rájön arra, hogy ő a probléma része. Az én javaslatom az az, hogy, és ezt az arra alapozom, hogy az OECD-n belül ugye 25 évig a korrupció ellenes fellépés egyik irányítója voltam, itt közös nevezőket kell létrehozni, és aztán visszaadni a jogot a nemzeteknek, a tagállamoknak, hogy azt, azokat a szabályokat hajtsák végre. Az, hogy egy nemzetek feletti pénzügyi hír hírszerző szervre, egy Financial Intelligence Unitre van ez szó, az egy másik kérdés. Ugyanakkor a e, cégek e, standard betartását monitorozni, e, ez, ez, ez fontos, és amennyiben egybe ebben megegyeznek, akkor lehet azt mondani, hogy vannak ezek a nem együttműködő országok, amelyeket fekete listára helyeznek, és akkor ez egy hiteles eljárás lenne. Ki kéri először a szót, Grót úr? Egy rövid megjegyzést engedjenek meg. Először is, ami a közvetlen megadóztatást illeti az adóparadicsomokba irányuló tranzakciókról. Hollandiában úgy gondoljuk, hogy ezt európai szinten kellene szabályozni. Fontosnak tartjuk, hogy a kormányt rábírjuk, hogy egyoldalúan holland területen is megtegyük ezt. A holland parlamentben beterjesztettünk erre vonatkozóan kezdeményezéseket, de egy ez idáig nem sikerült ezeket elfogadtatni, európai szinten azonban ezt be kellene vezetni. Egyébként pedig azt hiszem, hogy Hollandia nem lép fel elég határozottan. Hogyha az amerikaiaknak sikerül a világra ráerőltetniük akaratát, akkor Európában is lehetőséget látok erre. Ami például az országonkénti jelentéstételt illeti, úgy gondolom, hogy Európában világosan lehetőség nyílik arra, hogy a multinacionális cégekkel szemben szankciókat helyezzünk kilátásba. Európának a méretéhez képest kell fellépnie. Köszönöm. Laui úr? Szeretnék konkrétan válaszolni akkor azokra a kérdésekre, amelyeket Michel kollega felvetette. Nos, a belga bankokat, a négy legnagyobb belga bankot megkérdeztük valóban, plusz a Dexiát is, és vagyonkezelőket és ők azt mondták, hogy nincsen közük a nagy pénzügyi csalásokhoz, már eleve náluk ilyen nem, fordíthat, nem fordulhat elő, megkérdeztük, hogy adják oda nekünk a, a belső szabályaikat. Erre egy kis zárt terembe lehetett azokat vizsgálni, mert ők úgy gondolják, hogy az üzleti titok, tehát bementünk ebbe a datarumba, és ott megnéztük ezeket a, a, a dokumentumokat. Az nem igazán hisszük, azt kell mondjam és az, hogy a holnap is ellen tudnak-e állni a a, a kísértésnek, vagy visszatérnek ezekhez a, a folyamatokhoz, az, az egy nagy kérdés. Nem lehet egy nagy csalást végrevinni akkor, hogyha nincs mögötte egy agy, aki kigondolja, és egy pénzügyi kör. Az szerintem, és önnek is igaza van, a pénzügyi adóhatóságoknak kell egy nagyobb szerepet játszaniuk, megállapítottuk azt is, hogy van egy szabályozási keret, amely lehetővé tenné, hogy jobban fellépjünk a szervezet adócsalás ellen. Ugyanakkor ez a szabályozási keretet valójában soha nem alkalmazták. Tehát eh, erre irányuló javaslatokra van szükség. Eh, azzal egyetértek, hogy európai szinten is szülessen egy olyan szervezet, amely a pénzügyi eh, rendszer jobb ellenőrzését el tudja végezni, és szükség van egy regiszterre az adóparadicsomokról is. Kreiner úr, nem muszáj, de lehet. Jó, hát hogyha már itt a lehetőség, akkor reagálnék. Elhangzott, hogy Európa ne tüntesse fel magát kisebbnek, gyengébbnek, mint amilyen, de Európa csak akkor lesz nagy és erős, hogyha együttműködünk, és a különböző tagállamok nem próbálnak a többiek kárára előnyt kovácsolni. Együttműködés kell, hogy kialakuljon a tagállamok között, nem pedig verseny. Csak akkor tudunk nagyok lenni. Hogyha verseny, versenyzünk egymással, akkor viszont nagyon picik leszünk. Nagyon szépen köszönjük! hogy megfogalmazta ezt. Három nemzeti parlamenti képviselő következik. Arnold Merkis a holland parlamentből a következő tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy ilyen jól ejtette a holland alsóház nevét hollandul. Én is a vizsgálóbizottság tagja vagyok Hollandiában, Néhányan bírálták Hollandia szerepét, és azt hiszem ez joggal történt, de mi a holland parlamentben szintén bíráljuk Hollandia eddigi fellépését adókérdésekben. A kormányunk például megpróbálta elodázni az Európai Bizottság által javasolt megoldás végrehajtását, ezáltal továbbra is lehetővé téve a magas szintű adóelkerülést egészen 2024-ig. A parlamentünk pedig elutasította a kormány döntését, kimondtuk, hogy mi nem akarjuk ezt, ennek elodázását. Úgyhogy tudniuk kell, hogy a holland parlament tenni kíván az ügy érdekében, ezért is fontos, hogy itt egyeztessünk egymással. És persze fontos, hogy mindenki otthon feltegye a megfelelő kérdéseket a kormányának. Sokat lehetne erről a témáról beszélni. Én úgy látom, hogy egymással párhuzamosan két vita zajlik, e az egyik az adócsalásról, a másik az adó elkerülésről. Ez egy kicsit bonyolultá teszi a helyzetet, de beszéljünk most a fekete listákról. A gond az, hogy a fekete listát eddig nem sikerült megfelelően definiálni. Hogyha például az Európai Bizottság azt mondja, hogy egy olyan ország, amely nem adóztat, vagy nagyon alacsony adószintet állapít meg, és ez nem adóparadicsom, akkor ez gond. Úgyhogy legalább egy valamiféle minimum, minimális adószintet meg kellene határozni közösen, emellett eh, nem lenne szabad engedni, hogy bizonyos eh, országok preferenciális rendszereket alkalmazzanak. Nagyon fontos tehát a megfelelő fogalom meghatározás, hiszen máskülönben az lesz a helyzet, mint régebben az OECD-nél, ahol elkészült ugyanis egy fekete lista, de ezen a fekete listán egyetlen ország sem szerepelt. Köszönjük szépen! Összesen még 9 felszólalunk van, és még van 25 percünk és jó lenne, hogyha a vitát az szakértőink zárnák. Inézis Bókész a következő, a lett parlamenttől, a szájmából. Hol ül? Vēlos uzsvērt, ka Latvija atbalsta Szeretném hangsúlyozni, hogy Lettország természetesen támogatja azokat az európai és nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek eh, eh, a pénzmosás és az adócsalás elleni e, küzdelmet célozzák, hiszen az offshore cégek nekünk is e, óriási károkat okoznak. 7-800 ilyen offshore cégről beszélünk, amely ilyen kis gazdaság esetében nagyon jelentős szám. Úgy érezzük, hogy az az igazán fontos, hogy az adó elosztás tekintetében e, méltányos szabályok szülessenek, főként a vállalkozók szempontjából nem fair, hogyha nem mindenki vesz részt, vállal részt az a közös teherviselésben. De azt tudjuk persze, hogy a cégek között is megosz, eltérnek az érdekek. Az OECD-hez csatlakoztunk, az OECD-nek világos irányítatásai vannak, amelyek ráadásul kötelező érvényűek. Abban reménykedünk, hogy a pénzmosás elleni harcban majd segít nekünk ez. Többen is említették azt, hogy az adót ott kell megfizetni, ahol a nyereség realizálódik. Ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem a panelistákhoz, meghívott szakértőkhöz. Kérdésem tehát az automatikus adatcsere tekintetében meddig jutottunk, gondolok itt azokra a dokumentumokra, amelyek az adóra, adó döntésekre, adóhatározatokra vonatkoznak. Legalább az uniós tagállamok között kell, hogy legyen egy ilyen ezt minél gyorsabban át kell ütetni a gyakorlatban, mert úgy érzem, hogy nagyon fontos ez a társadalom egésze, illetve az érintett országok szempontjából. Csak beszélünk erről, de aztán a gyakorlatban nem ültetjük át teljes mértékben, akkor nem jutunk el sehova. Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló a nemzeti parlamentek részéről, legalábbis az én listámon, Bonicsi úr Mátára. Bonicsi, bitte. Thank you very much, sir. Thank you very much for all of you being here. Köszönöm szépen, elnök úr. A Mátai Parlament tagjaként, illetve miniszterként a soros elnökség alatt az igazságügyi és a kulturális tanács elnöke, elnökletét, elnök tisztjét is ellátom. Két, illetve három részre osztanám hozzászólásomat, az első nagyon rövid lesz. Az európai intézmények munkáját illeti Rövid leszek. The way, the way, the way, first, first of all, the, what, what the um, European institutions have done follow. Tehát, mit tettek az európai intézmények a Panama Papers botrány kirobbanását követően? A pénzmosás ellen irányelv az első összetevő ennek a harcnak remélhetőleg um, politikai megállapodást tudunk a nyár előtt elérni e témában a tanácsban. Második, a pénzmosás eh, eh, bűnszövetkezetek pénzmosása elleni harc, ezügyben is reméljük, hogy az informális tanácsülésen megállapodásra tudunk kötni A harmadik pedig a az ilyen pénzek eh, elkobzásával kapcsolatos végzések kölcsönös végrehajtása és elfogadása. Nos, erről is úgy érezzük, hogy a Mátai Soros Elnökség során megállapodás születhet. Második hozzászólásom ellenzéki kollégám pártpolitikai jellegű hozzászólást tett. Én nem fogok így eljárni. Jó lenne, hogyha ö, inkább azzal foglalkozni, hogy amikor ő miniszter volt, akkor ö, milyen pénzekkel nem tudott elszámolni, tehát ez klasszikusan a más szemében a szákát sajátjában a gerendelt sem esete. A harmadik részeben a hozzászólásomnak ennyit mondanék csak el, hogy a pénzügyi ágazat esetében Málta mindennek lesz annak érdekében, hogy valóban a legszigorúbb szabályoknak eleget tegyünk. Aki azt mondja, hogy Málta egy offshore eh, paradicsom, nos, elmondhatom, hogy az évek alatt mindig odafigyeltünk Máltán arra, hogy eleget tegyünk a szabályoknak, hogy erős és komoly pénzügyi ágazat működjön nálunk, amely nem sérti a szabályokat. Többet nem is mondanék. Köszönjük szépen. Nem fogunk most itten választási kampányt folytatni, majd Máltán feltárjuk ezeket a kérdéseket közösen. A kollégák közül még sokan kértek szót, és mivel azt szeretnénk, hogy az eszmecserét a, koll- a szakértőink zárják, szeretném megkérni kollégákat, hogy tartsák be a szabályokat. Darius Rozáti, Fábio Demázi következik, majd Jeppe Ford jelentéstevő, és még továbbiak is. Darius, tessék, a néppárti koordinátor a panában. Köszönöm, elnök úr. Érdekes dolgokat hallhattunk a meghívott vendégeinktől az adóelkerülés adó csalás témájában. Volt egy kérdésem Pitúrhoz, de persze bárkitől szívesen mm, látok választ erre. Mindannyian hangsúlyozták a közvetítők, a pénzügyi közvetítők e, fontosságát e, az adóelkerülésben. Kik ezek a közvetítők? Adó tanácsadók, ügyvédi irodák és bankok elsősorban. Hogyha van szabályozás vagy önszabályozás, etikai kódex ebben az esetben, az önök véleménye szerint ez mennyire elégséges? Ez a fajta önszabályozás mennyire működik, mennyire veszi, szorítja rá ezeket az érintetteket ahhoz, hogy az illegális pénzmozgásokban ne vegyenek részt. Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogy külső állami szabályozást vezessünk be ezekre a szereplőkre. Második kérdésem az amerikai tapasztalatokra vonatkozik. A PANA szakbizottságban folytatott munkánk során azt hallottuk, hogy Amerikának sikerült az adó elkerülés és az adócsalás csökkentenie a fatka létrehozásával. Európai megfelelője a fatkának bad practices mennyire segített abban, hogy e, e, valóban véget vessünk ennek a gyakorlatnak. Köszönjük Rosszátő úr, Fábio De Mázi úr következik, aki a Panaszakbizottság alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ami Máltát életi nem is szólnék erről sokat, hogy, sokat hogyha egy kormánytag azt mondja, hogy az, az ő hazája nem adóparadicsom, akkor az általában adóparadicsom, csak ennyit erről. Egyébként egyetértek a kollégákkal nagy részt, a különböző adókartellek működnek Európában, a, vannak bűnszervezetek, amelyek a bank rendszerbe is belenyúlnak, de hát nagyon fontos, hogy mit teszünk mit. Az osztrák kollégának azt mondanám, hogy sok mindennel egyetértek, amit elmondott, de lényegében az osztrák kormány és a szövetségi kormány is ellene van annak, hogy a különböző vállalatok országonként jelentsék be az információkat. Aztán Piet úrhoz intéznék két kérdést. Itt az Európai Parlamentben sokat beszélünk a különböző örökösödési tár, társasági formákról, vagy öröklő társasági formákról. Mit gondolnak erről? Közzé kellett tenni ezek tulajdonosait, és végül is, mivel a Financial Action Task Force-szal is vannak Tapasztalataik mi Európai Parlamentként nem régiben elutasítottuk a fekete listát az olyan um, országokra vonatkozóan, amelyek a pénzmosás szempontjából nagyon um, kétes gyakorlatot folytatnak. Elutasítottuk ezt, mert Panama, a Bahamák nem kerültek volna fel. A Financial Action Force um, pedig, pedig, Task Force pedig uh, úgy tűnik nem működik megfelelően. Ön is úgy gondolja e hogy gyakorlatilag a papíron ugyan betartják a szabályokat, de gyakorlatban szabotálják a dolgot. Vajon itt elégséges-e a fellépés, vagy kellene-e Európának külön elemzéseket készítenie ez ügyben, és szükség lenne -e szankciókra is adott esetben, hogyha visszaságokra derül fény. Köszönjük szépen, Jefe Kofod. Társjelentéstevőnk. Thank you, Chair, and thank you so much for the panel. Köszönöm, és köszönöm a szakértőknek Érdekes volt hallgatni önöket. Itt alapvetően arról van szó, hogy hogyan tudunk eh, az adózás területén visszaadni e hatásköröket a tagállamoknak terrorista finanszírozás pénzmosás ügyben. Azt látjuk, hogy a globalizáció, az egységes piac eszközöket ad a rosszaknak is, hogy kihasználják a lehetőségeket. Tehát egy közös harcról van szó eh, ma is hallott, elhangzott, hogy a Deutsche Banknak is vannak problémái, nem tartják be a pénzmosás elleni szabályokat, fél milliárd orosz pénz, sötét orosz pénz volt náluk, ezeket mosták ezeket a pénzeket, gyakorlatilag ez folyamatos. Tehát a saját szabályainkat is erősíteni kell. Aztán az, amiről Louis Michel beszélt, álljon fel egy európai Financial Intelligence Unit, amely hasznos lehet, mert beszéltünk rendvédelmi szervekkel, bűnüldöző szervekkel, és ők maguk is azt mondták, hogy szükség van nemzetközi együttműködésre, tehát európai szinten ezt meg kell, létre kell hozni. Beszélünk az adóelkerülésről, Eh, van egy eh, Code of Conduct Group for Business Taxation, eh, amely része az egységes piacnak, de nem működik igazán jól ez az etikai munkacsoport, mert titokban működnek, csak egy hangú döntések születhetnek, és nem tudják a, nem, nem tudják a munkájukat elvégezni. Erről is beszéltünk ugye a Patent Box téma kapcsán azok, akik az etikai munkacsoportban, a Code of Conduct Groupban dolgoznak, azok határozottabban kell, hogy fellépjenek, hogy visszaszerezzük azokat a pénzeket, amelyeket most ellopnak tőlünk, és amelyeket jobban fel tudnánk használni tagállamként. Tehát nekünk meg kell állapodnunk abban, hogy milyen lépéseket teszünk a jövőben ennek érdekében. Köszönöm. Most elnézést kérek, hogy kicsit rövidre kell zárnunk ezt a témát. Belga kollégánk még szót kap. Köszönöm, és köszönöm a képviselőknek is. Azt gondolom, hogy a vizsgáló bizottságnak a munkája majd hasznos lesz számunkra. Három kérdésem van először is a parlamenti képviselőknek. Tudják-e, hogy a különböző országokban hány vizsgálat indult a Panama Papers kapcsán, aztán beszéltünk a közvetítőkről, a bankokról, a négy nagyról Belgiumban, eh, amelyek eh, egyfelől ugye tanácsokat adnak a bankoknak, a kormányoknak, eh, a gazdasági társaságoknak, az offshore társaságoknak. Nem gondolják-e, hogy ezt a összeférhetetlenséget fel kellene számolni, és az önök három országában mit tartanak a legsürgősebb lépésnek, amit meg kell lépniük. Tehát a három képviselőhöz intéztem a kérdést, most pedig Riegas kollega Portugáliából, aki az Európai Parlament tagja. Please. Eh, uma primeira questão ao Sr. Ahmed que tem a ver com os interesses. Ahmed Ahmed úrnak tenném fel a kérdést. Ön beszélt arról, hogy az adózás előtti eredményeket hogyan lehet csökkenteni e, mindenfajta trükkökkel. Ugye ez a belga adórendszerben lehetséges, ami egy komoly adóelőny azoknak a cégeknek, amelyek eh, Belgiumban vannak eh, bejelentve. A közös európai eh, törekvések fényében mit gondol erről a belga rendszerről, belga adóelőnyi rendszerről? Nem kívánják-e ezt felszámolni, mert úgy tűnik, hogy ezek az eszközök elterjedté kezdenek válni más országokban is. Aztán eh, rákérdeznék arra is, hogy az európai irányelveket eh, hogyan és milyen mértékben vették át más országok, és itt gondolok többek között Svájcra is, bár ő nekik, bár ott csak a pénzügyi eh, tranzakciókat kell jelenteniük, amelyek meghaladják a 6000 svájci frankot. Látjuk, hogy hogyan áll ebből össze a, a, a nemzetközi rendszer. És aztán a tényleges tulajdonosokra rákérdezve, nem tudom, hogy milyen szinten kell azokat regisztrálni. 10%-os tulajdonos, 20%-os, 5%-os tulajdonos legyen regisztrálva, hogyha adott esetben az 5%-os mégis irányíthat. Tehát milyen kiegészítő rendszerrel lehetne ennek az intézkedésnek a hatékos, hatékonyságot javítani? Köszönjük szépen, még hárman szeretnének szót kapni. Röviden fogalmazom mindenki, erre kérem önöket. El is lány kolléganő következő. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagy öröm, hogy ma egyeztethetünk erről ezekről a kérdésekről, de azt hiszem, hogy egyetlen egy alkalom nem elég. Szükség lesz a szoros együttműködésre, mert az adóelkerülés elleni harc egy olyan harc, ahol az Európai Unióra nagy szükség van. Hiszen, hogyha könnyen lehet mozgatni hatalmas összegeket a világ egyik pontjáról a másikra, akkor eh, magasabb szintre kell emelni a megoldásainkat, a reakciónkat, és Kreiner úrral értek egyet. Hogyan lehet az Európai Unió hatékony és eredményes, hogyha egyfajta versenyhelyzetbe kerülünk az adózás területen. Ezzel mindenki csak beszéd. 0,005%-ot fizetnek a nagy cégek, ez is azt mutatja, hogy várhatóan az egész rendszer össze fog omlani. Hogyan lehet az, hogy nem messze ettől a háztól a kormányfőink rendszeresen kezet fognak egymással, és közben próbálják egymást átverni, és próbálják a közpénzeket el, elcsatornázni. Fontos, hogy globális megoldásokat találjunk, ezért is van az, hogy próbáltuk elérni, hogy egy igazi kormányközi testület jöjjön létre, amely a probléma megoldásával foglalkozik. Köszönjük szépen, most pedig Anna Gomes, a lelnök asszony következik. Egy perc, Anna. Igen. Mi az értelme a CDD-nek és a részletes probléma megoldásnak, hogyha magas szinten, az európai szinten lehetővé tesz, tesszük azt, hogy az európai bankokat a cégek irányítsák. Nemrégiben egy levelet kaptam az EBA-ból, Erje úrtól, és Dos Santos asszony is panaszkodott a portugál bankok körüli problémákra, de biztos vagyok benne, hogy ez nem csak Portugálban történik. A tagállamok versenyeznek egymással az adópolitikában, de ezt láthatjuk a különböző beruházási programokban is, a különböző országokban, ahol állampolgárságot árusítanak, szó szerint. Ez is egyfajta versengés, nem? Hiszen a korruptokat, a pénzmosókat, a bűnözőket hozzuk ezzel be az Európai Unióba. Rendben, köszönjük szépen. David Coburn az utolsó felszólaló, az LKR koordinátora Coburn úr. Röviden kérem, mert kérjük majd a válaszokat is. Activation. Senki sem akarja elősegíteni a korrupciót vagy az adóelkerülést, de az hatékonysággal nincsen semmiféle baj. A hatékony adórendszerrel semmi baj, a nem hatékony pénzügyileg inkompetens, korrupt vagy szocialista kormányoktól akarjuk megvédeni az embereket. Vannak, akik keményen dolgoznak azért, hogy a megdolgozott pénzt továbbadják a gyerekeiknek. Miért is? Miért is? Ne, hiszen megdolgoztak érte az begyűjtött adókat a kormányok két kézzel szórják, mindannyian látjuk ennek tanúbizonyságát. Az Európai Unióban, mintha azt hinnék, hogy a kormányzatnak mindig igaza van, a kormány mindig jó. Ez nem így van. Az embereknek minden joguk megvan arra, hogy megvédjék a saját pénzüket. Lehet, hogy egy boszorkányüldözés ez a korruptak és az adócsalók ellen. Ezzel nincs is baj, de nem szabad ezt arra felhasználni, hogy azokat is támadjuk, akik magukat védik a múlt évszázadban, amikor az emberek vagyonát 40-es években elkobozták, ezzel bizony sokaknak rossz tapasztalata van, minden joguk megvan arra, hogy a korrupt kormányoktól megolják a saját pénzüket. Köszönjük! Coburn persze az EFDD koordinátor, és nem az EKRE. E. És szószólója a Brexitnek, csak hogy mindenki tudja, ezért már most készül az adóversenyre, szemmel láthatóan. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a rengeteg remek felvetést, ötletet. Köszönöm a kérdéseket is, és most a szakértők következnek. Pét professzor úr az első. Rövid leszek. Egyáltalános megjegyzéssel kezdeném. Két különböző kérdésre van dolgunk, ez nem ugyanaz. Az egyik az, hogy hogyan előzzük meg az ad, a pénzmosást, hogyan lehet átlátható ez az egész rendszer. Ez az egyik kérdés. A másik az adó harmonizáció. Önökön múlik, hogy milyen politikai sorrendben kezelik ezt a két kérdést, hogyha túl egyszerre túl nagy fába vágják a fejszélyüket, akkor lehet, hogy mindkettővel befürödnek, úgyhogy érdemes végig gondolni, hogy melyikkel kezdik. Az automatikus adatcsere és a globális fórum eh, és az OECD munkájával nagyon sok mindent eh, elértünk. Eh, a vonat elindult az állomásról, és halad a síneken szépen. Hogy hatékonyak-e, eléggé hatékonyak-e ezek a testületek, az FATF lehet, hogy eléggé formális, a korrupció ellenes egységhez viszonyítva, itt konkrét esetekbe is belementünk, ez rendben is van így. That has been raised about, how about self-regulation? Az önszabályozással kapcsolatos kérdés ügyében van, bennem is vannak ezzel kapcsolatban kételyek. Svájcban például a bankok önszabályozása úgy tűnik, hogy nem működik. Vannak esetek, amikor világos, hogy nem működik, mert ezzel kapcsolatban tehát vannak, felmerülnek komoly kérdőjelek. Az átláthatóság kapcsolatában a közvetítők kérdése, egy nagyon technikai kérdés egyébként, a jogászokat, ügyvédeket pontosan hogyan kezeljük az irányelv, vonatkozó irányelv kapcsán, ezt végig kell gondolni. Pe portugál képviselő által felvetett kérdés teljesen jogos, a Dos Santos számlákat, könyvelést én is láttam, és Szalangotól 400 millió érkezik, és a barátainknak osztjuk e, tovább, az nem néz ki túl jól. De hát a szabályokat már elfogadtuk, most vég, ezeknek érvényt is kell szerezni. Szerintem nem új szabályokra vagy törvényekre van szükség, hanem arra, hogy valaki érvényt szerezzen a már meglévő szabályoknak. Felmerül, hogy a országoknak mekkora nemzeti mozgás tere, saját hatásköre ez az a kérdés, ami áthatja Európát és annak intézményeit. A nemzetállamoknak adunk némi mozgásteret. Ez van, hogy bölcs dolog, de idővel az történik, hogy csökkenthetjük a mozgásteret. Helpful, and therefore I'm a firm believer in this. Meggyőződésem, hogy a monitoring mechanizmus keretében hogyha leülünk egy asztalhoz, három-négy körben egyre inkább fókuszáltabbak lehetünk. A 25%-os határérték a valós valós tulajdonos kapcsán, most szerintem is túl magas ez a határérték hiszen így könnyen a radar alatt eh, repülhetnek, ahogy ezt szoktuk fogalmazni. Végezetül a kon konkrét kérdés is elhangzott az öröklési eh, szabályok eh, kapcsán. Nos, tagállamra, tagállamra változik a szabály. Off sor konstrukciókkal meg lehet az örökösödési szabályokat kerülni, és ez nem tisztességes. Így más országokban pedig nincsenek ilyen szabályok, és így Nyilván az örökösök megjelen, megjelölésével kapcsolatban is mások a szabályok. Köszönjük szépen, Pét professzor úr meg is válaszolt egy kérdéskatalógust, ezt is természetesen ki fogjuk értékelni, Grótó tessék. Két megjegyzést engedjenek meg. Az egyik hozzám intézett kérdésben az szerepelt, hogy mi Hollandiában hány Panama dossziéval foglalkozunk. Szerintem 700 Kb. 700 dossziét azonosított az adóhatóság, és 150 dosszié esetében szeretnénk részletes elemzést végezni, illetve egy follow-upot is elvégezni. De Hollandiában gond van ezzel, mert az adótanácsadók védelme, annak érdekében, hogy ők információkat szolgáltassanak nekünk, nehezen megvalósítható. Próbálunk jogilag tenni valamit annak érdekében, hogy itt az ügyvédek ne hivatkozhassanak a titoktartásra. Aztán, ami a 25%-ot illeti, Hollandiában van egy jogszabály kezdeményezés, egy jogszabály tervezet, amely szerint a 25% alatti részvényeseknek is nyilvántartásban a nyilvántartásban szerepelniük kell. Így próbáljuk elérni, hogy a hatóságok számára hozzáférhetőek legyenek a releváns információk. Köszönjük. Köszönjük szépen, Laui úr! Köszönöm, akkor én most Bajé kollega kérdésére, valamint a portugál kollega kérdésére válaszolnék. Összességében tehát 239 adóügyi eljárás van folyamatban és ebből ugye ez a 700-ból, amit a, a, az újságíró konzorcium azonosított a Panama Papers-ben, mint belga ügyet. Nos, ami a pénzügyi közvetítőket illeti, különösen a konzulting cégeket, a négy nagy tanácsadó céget, valóban ők csinálják az auditot, és ők adnak adótanácsot, és ők hozzák létre az adóstruktúrákat is, ami problémákat okoz valóban az, hogy a, valójában az audit osztályaikról pecázzák ki az ügyfeleket a többi osztály számára, ami egy érdekes kérdés, és felvet összeférhetetlenséget, valóban fel kell, hogy merüljön. Európai szinten kell hogy jogi keretet hozzunk létre, amely alkalmazható is kell, hogy legyen. Tehát homogén adóparadicsom lista kell, azok ellenőrzése, közös adatbázis és teljes adatcsere, ami pedig a portugál kollégát illeti, önnek teljesen igaza van. Belgium most eh, indítja el a társasági eh, jog reformját, amelynek eh, keretében el kellene, hogy tűnjenek ezek az adókedvezmények. Nincs teljes egyetértés, de én azt szeretném, hogy eltűnjenek, mert sem a szomszédainknak nem jó, az, sem pedig Belgiumnak. Schluss, Herr Kreiner. Köszönjük szépen, végezetül Kreiner úr kap szót. Köszönöm szépen. Ezt az utolsó hozzászólás sokkoló volt. Annak mind tartalma, mind a hangneme. De az... Az Apple-t a holokauszt áldozataihoz hasonlítani, illetve az európai kormányokat eh, a náci eh, rendszerhez hasonlítani, ez, ez is azt hiszem önmagáért beszél. De hát egy ilyen nyilvános fórumon ezt eh, sokoló hallani az országonkénti eh, beszámolót nyilvánosságra kell lehozni. Ez nem olyan, mint a 10, ez 9 jegy, igazából nem más. A legtöbb, illetve 9 szám adat Németországban és Ausztriában is ezt nyilvánosságra kell hozni az éves beszámolóban. cégbeszámolók nem nyilvános. Nem hiszem, hogy bármiféle jogos indok lenne arra, hogy ezeket ne hozzák nyilvánosságra. Átláthatóság, együttműködés, tisztességes adózás, ezek az alapelvek. És végezetül tax paradise. Adóparadicsomnak hívjuk ezeket. Ez olyan pozitív kicsengésű szó. Hívjuk ezt inkább mocsárnak, ne paradicsomnak. Ezek mocsarak, amiket le kell csapolni, ki kell szárítani ezt egy oázissal, vagy paradicsommal az ember soha nem tenné meg. Ez igazából tényleg egy feneketlen mocsár, amiben eltűnik a közpénz. Köszönjük szépen Kreiner úrnak! Az egész ülés szó szerinti leírata hozzáférhető lesz, amelyben majd utána nézhetünk, hogy mi hangzott el. Én Coburn úr hozzászólását nem igazán értettem, mert olyan hangosan beszélt anyanyelvén, és a, az eredetit sem igazán értettem, meg a tolmácsolt változatot sem, de hát tudjuk, hogy hogyan szokott felszólalni, utána nézünk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Szerintem ez egy mm, nagyon jó eszmecsere volt. Nincs már időnk arra, hogy egy záró beszédet tartsak. Köszönöm szépen, és haladunk tovább a napirendben. Thank you very much uh, uh, for this very interesting first session. So we can now move, uh... Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes első panelt. Egy perc, két perc szünetet tartunk, és aztán haladunk tovább a második részre, amely a bankunióról, a tőkeunióról szól, és a pénzügyi szolgáltatások piacáról. Úgyhogy rövid szünetet tartunk, kérem ne hagyják el a termet.